Let's open the... Kezdjük meg az ülést. Úgy tűnik a jelentéstevők és árnyékelőadók itt vannak, úgyhogy elkezdhetjük a munkát. Először azt szeretném bejelenteni, hogy webstreamen eh, élőben adnak bennünket. A 12-es napi pont az Unió vámkódja, átdolgozása egy korábbi jogalkotási anyagnak. Először a jelentéstevőt illeti a szó, aztán jönnek az árnyékelőzók majd. A vámkódex témájában Lögrip asszony. Elnök asszony, kedves kollégák! Ma eszmecserétől fogunk folytatni arról a rendeletről, ami az Unió vámkódexét alapozza meg. Ez egy olyan téma, ami egyszerre lelkesítő és összetett lelkesítő, azért, mert elmélyíti és fenntartja a vámunió hatékonyságát. És összetett azért, mert a, a vámhatóságok mindennapi tevékenységére, illetve az európai gazdasági szereplők mindennapi munkájára is hatással van. Már többen kifejezték annak szükségességét, hogy el kell mélyíteni e- ezt a szabályozást. Az 1992-es vámkódexet használjuk jelenleg, az azóta bekövetkezett több módosítással kiegészítve. Matteo Salvini kollégánk saját kezdeményezésű véleményét 2011. decemberében fogadtuk el, ebben már szerepelt annak szükségeség, hogy modernizálni kell ezt a vámkódexet. Ebben elsősorban az szerepelt, hogy meg kell erősíteni a csempészés, a hamisítás, a szervezetbűnözés és a korrupció elleni védelmet. Ehhez szükség lenne a vámeljárások harmonizálására, ami megerősíteni az európai gazdaságot. A tanács 2011. december 13-án elfogadott egy határozatot a vámügyi bűnüldözés megerősítéséről, és ebben szerepelnek azok az intézkedések, melyek a vámügyi együttműködést támogatják. Az Európai Bizottság abban a jelentésben, ami az Vámunió jövőjéről szóló stratégiáról december 20-án fogadott el egy programot, és ebben is gyakorlati intézkedések szerepelnek, melyek erősítenék ezen a stratégiai fontosságú területen az együttműködést. Az Európai Unió három intézménye tehát egyetért abban, hogy a Vámunió egy alapvető fontosságú közösségi vívmány, ezért annak fenntartása és elmélyítése létfontosságú. A bizottság azt javasolta ezért, hogy a jelenlegi rendeletet, ami a modernizált vámkódex is 2008-ból származik, egy olyan elmélyített vámkódexet határozzunk meg, ami megfelel azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket tavaly áprilisban mi is hallhattunk. Röviden emlékeztetnék ezekre. A VAM kódex alkalmazási határidejének kitolása, a Lisszaboni szerződés hatályba lépésének függvényében, illetve figyelembe veszi a rendeletnek azokat az elemeit, amelyeket az informatikai eljárás tesz szükségessé. A rendelettervezet, amelyet a bizottság bemutatott nekünk, és amiről ma is itt beszélünk, kérdéseket vet föl egyes gazdasági szereplők részéről, és előreláthatóan számos tagállam is kérdéseket fog majd feltenni. Ezek változatosak, egyrésztről technikai jellegűek, vagy éppen ellenkezőleg a javaslat általános filozófiájára irányulnak. Ebben a szakaszban szeretném megismételni azokat a, az óhajokat, amelyeket már elmondtam akkor is, amikor röviden felszólalhattam a bizottság javaslatának bemutatásakor. Aktív kapcsolatra van szükség az Európai Bizottság és a parlament között, hogy választ kapjunk minden kérdésünkre, megjegyzésünkre, és azokra kételyekre, amelyek esetleg felmerülhetnek. Hatékonyan együtt kell működni a nekünk kiszabott határidő keretein belül. Szeretnénk, hogyha valamennyi információ, ami rendelkezésre áll, hozzánk is eljutna, hogy a lehető legjobb feltételek között dolgozhassunk, és előre vihessük ezt az ügyet. És ismétlem, hogy itt a vámpolitika elmélyítéséről és a vámkódexről van szó. Ami pedig a végrehajtási és a delegált aktusokról szól, az IMKO bizottság előző ülésén már elmondtam ezt. Szükség van arra, hogy a 290-es és 291-es cikk értelmében delegált és végrehajtási jogi aktusok szülessenek, és úgy történje meg a hatáskörök elosztása, ahogy azt az Európai Bizottság előirányozza. A szerződés 291 és 290-es cikk esetében másodlagos politikai orientációkat tesznek lehetővé a delegált jogi aktusok. A végrehajtási jogi aktusok pedig végrehajtási és semmilyen esetben sem politikai intézkedéseket jelentenek. Azt gondolom, hogy itt találhatunk némi mozgásteret ennek a második cikknek az értelmében. Például a rendelettervezet 23. cikke azt irányozza elő, hogy az engedélyezett gazdasági szolgáltatók jogosultságának megadását delegált jogi aktusok révén kell meghatározni. Itt felmerül az a kérdés, hogy ennek a státusznak a megadása alapvető fontosságú témakör, amelynek esetére az alapvető, az alapszöveg tűnik a legmegfelelőbb jogalapnak ami azt jelenti, a delegált aktusokkal való kijelölés nem feltétlenül tűnik a legbölcsebb megoldásnak, hiszen a, az Európai Unió erőteljes gazdasági elkötelezettsége rendelkezik pontosan ezen a területen. Erre még vissza fogok térni. Ugyanez az aggály merül fel a végrehajtási jogi aktusok területén, Ezekben az esetekben néha a delegált jogi aktusok történnek, tűnének megfelelőnek, különösen a 17. cikkre gondolok a bizottsági javaslaton belül. Itt az elektronikus rendszerek telepítésével kapcsolatos jogi rendszer egy végrehajtási aktuson alapulna. De azt gondolom, hogy ez nem egy másodlagos politikai intézkedés, ezért azt jobb lenne delegált jogi aktussal meghatározni. A határidőket tiszteletben kell tartani, ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy ne kapkodjuk el a dolgokat. Összetett és érzékeny témákról van szó. És még alig volt időnk arra, hogy egyáltalán a kérdéseket tanulmányozzuk. Nem szabadna, hogy megismételjük azokat a hibákat, amelyeket a múltban már elkövettünk. Kedves kollégák, az Európai Unió vámkódexe lehetőséget nyújt arra, hogy a vámunió új dimenziókat öltsön. Az uniós vámkódex átdolgozása lehetővé teszi, hogy a nemzeti vámrendszerek jobb konvergenciát valósítsuk meg. A 2013. június 24-i határidő igen közel van, ez ugyanakkor azzal párosul, hogy az Európai Parlament elkötelezett amellett, hogy minden témát, minden aggályt megvitasson. Azt javasolnám, hogy az egyes frakciók árnyékelődőival közösen talán június végén, július elején találjunk módot arra, hogy közösen munkálkodjunk, és rámutassunk azokra a témákra, a kérdéses zónákra, és gyűjtsük össze a saját javaslatainkat, gondolatainkat, és próbáljunk meg konvergens és produktív módon együttműködni. Itt most be is fejezem a hozzászólásomat, elnök asszony, Egy kicsit még szélesíteném itt a látókört nemzetközi szinten. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az EU és az Egyesült Államok nemrég, május 7-én aláírt egy megállapodást az ellenőrzött gazdasági szolgáltatók kölcsönös elismeréséről. Ez egy jelentős előrelépés, hiszen Európában ezek az ellenőrzött szolgáltatók ugyanezzel a státusszal számolhatnak majd azokban a kereskedelmi kapcsolatokban is, amelyeket az Egyesült Államokkal folytatnak. 2012. július 1-től az adatcseréhez szükséges informatikai rendszer az Egyesült Államok és az Európai Unió között működésbe lép majd. Ez is egy jelentős előrelépés. A vám, ezért a, a vám ügyek a két térség között rendkívül fontosak. 2011-ben 500 millió euró értékben kereskedett egymással ez a két térség. Az Európai Unió vállalkozásai jelentős megtakarításokkal számolhatnak, hiszen könnyített vámeljárásnak kell csak alávetni magukat az Egyesült Államokban. Ezek a legújabb fejlemények azt bizonyítják, hogy az Európai Unió a a strukturálási feladatokat az nemzetközi szinten megfelelően látja el. Hasonló megállapodások zajlanak Japánnal, Svájccal és Norvégiával. És Kanadában is nem sokára megkötésre kerülhet ez a megállapodás. Ez egy igen fontos eleme annak, hogy vámpolitikánkat reformáljuk és bekapcsoljuk azt a nemzetközi vérkeringésbe, és együttműködést valósítsunk meg a nemzeti vámrendszerek között is. Elnök asszony, kedves kollégák, az Európai Unió ilyen széleskörű megállapodásokat köt nemzetközi szinten, ezért nekünk is kötelességünk, hogy amit már ennek a kalannak, a Vámuniónak a kezdeteitől kezdve szeretünk volna elérni, az, hogy egy egyértelmű, harmonizált, racionális európai vámügyi jogszabály keretet alakítsunk ki, azt most is tovább kell folytatni, és tovább mélyíteni ezt a keretet. És a bizottság rendelttervezetének alapján közösen ki kell dolgoznunk az európai vámügyi politikát, ami ambiciózus, modern és a mai világ kihívásainak is megfelel. Ez létfontosságú ezért, hogy az uniós vámkódexet a lehető legnagyobb együttműködés mozgósítása mellett fogadjuk el, mindenkinek az aggájaira, kérdéseire válaszolva, akár a tagállamok, akár a vállalkozásokról legyen szó, és egy erőteljes, ambiciózus uniós vámkodexet hozzunk létre. Erről ne feledkezzünk meg. Köszönöm a figyelmet. Merci pour euh, votre euh, intervention. Köszönjük szépen a hozzászólást. Most pedig az árnyék jelentéstevők. Rapti asszony, Schmidt úr az Aldétól, és Rüle asszony a zöldettől. Mr. Beelan is also here. Or Mr. And Mr. Beelan from EC. And uh, uh, Mr. Beelan from... És Bélan úr az ICR-től. E Rüle asszony lesz a zöldektől? Szilván Rapti, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Konstanz Le Grip nagyon jó munkát végzett. el is mesélte azt is, hogy hogyan született az uniós vámkódex, és hogyan fejlődött máig. Úgyhogy kihúzok néhány dolgot a lapomról, mert nem kell, hogy megismételjem. Hagy kezdjem ott, hogy javasolt néhány találkozót. Szerintem ez nagyon jó véleménycsere lenne, ami a megvalósítást, az ütemtervet illeti. Szerintem nem szabad túlságosan rohannunk, de az sem szabad, hogy elhúzzuk ezt a dolgot. Nagyon fontos, hogy az arany középutat megtaláljuk. Persze egyetértek azzal, hogy nagyon nagy figyelemmel kell követnünk ezt az ügyet. Négy gondolatot szeretnék felvetni, figyelembe véve, hogy kicsit késünk. Az első gondolat. A valóságot kell figyelembe vennünk, mert nagyon nehéz gazdasági időket érünk minden tagállam számára, bár az igaz, hogy bizonyos tagállamok számára kevésbé nehéz a helyzet. Úgyhogy a bizottságnak pontos programot kell készítenie arról, hogy hogyan költi el az erőforrásokat, és képeznie kell a szakértőket. Második gondolat. A bizottságnak a tervezete véleményünk szerint a lehető legpontosabbnak, részletesebbnek kell, hogy legyen. Magában kell, hogy foglalja az ütemtervet is, az elektronikus rendszerek tesztelését is. Más szóval, nem csak arról van szó, hogy pontosan alkalmazzuk a jogszabályokat, aztán felemeljük a kezünket, hogy kész. Ez egy dolog, de onnantól kezdve a gyakorlatban is kell, hogy működjenek ezek a jogszabályok. A harmadik gondolat. Az elektronikus rendszereket illetően nagyon óvatosan kell kiválasztanunk ezt. Tudom, hogy a munkacsoportok a bizottságban nagyon részletesen foglalkoznak ezzel. Ugyanakkor az elektronikus rendszereket nagyon alaposan tesztelnünk kell, és ezeknek a teszteknek az eredményét meg kell kapnunk, mielőtt a vámkódexet a gyakorlatban is alkalmazzuk. Végül, negyedik és utolsó gondolatom. Tényleg hatalmas erőfeszítéseket tesznek. De nem hiszem, hogy derogációknak teret kellene adnunk. Szerintem nem lenne ez egy józan megoldás, hogy úgy mondom. A derogációkat illetően lehet egy átmeneti időszakot adni valakinek, ami arra vonatkozik, hogy mennyi ideje van valakinek arra, hogy az elektronikus rendszert beélesítse. Tehát mondjuk, hogyha az elektronikus rendszerek nem működnek teljes mértékben, akkor nem mérhetjük el azt, amit akarunk. Biztonságot, átláthatóságot, eredményességet. Más szól, és akkor itt be is fejezem, elnök asszony. Tehát nagyon figyelmesen és óvatosan kell lépkednünk ezen az úton, figyelembe kell vennünk, hogy hatalmas tapasztalatok halmozódtak már fel. Például Amerikával kapcsolatban is, és más államokkal is. Nagyon fontos az, hogy a gyakorlatban működjenek a rendszerek, és össze is hangoljuk őket. Ki kell képeznünk a szakértőket, akik ezeket működtetik, és nagyon fontos a bizonyítványoknak, a kiosztása, és akkor itt be is fejezem, és várom a vélemény cserét, és a kérdéseiket, ha szükség van rá. Köszönöm szépen Konstanznak, nagyon jó alapmunkát végzett, és mindenkinek megkönnyíti a munkáját. Köszönöm. Thank you for your... Köszönöm megjegyzéseit. Most pedig Ole Schmidtet illeti a szó. Köszönöm, elnök asszony. nem újdonság ez a téma, ahogy ezt önök is elmondották. Üdvözlöm a bizottság erőfeszítéseit, meg arra törekednek, hogy az Unió vámkódexét hozzáillesz a Lisszaboni szerződés jogi követelményeihez, illetve a friss ö, vámügyi fejleményekhez. És köszönöm a jelentős ebeli tevékenységét is. Azt hiszem, nagyra értékelhetjük a bizottság a végrehajtott és delegált jogi aktusok végrehajtását illető törekvéseit. Számomra ez egy nagyon hasznos pedagógiai gyakorlat is volt. Sokszor nem könnyű megemészteni hatalmas mennyiségű jogi szöveget, ezért is köszönöm. Ugyanakkor vannak további vitát igénylő pontok, ezt a bizottság és a szakbizottság tudomására is szeretném hozni. de sokszor lehet, hogy ismétlesen bocsátkozunk ezek tárgyalásakor. De azért hadd mondjam el. Először is meg kell vizsgáljuk a bizottság felhatalmazásának kiterjedését. Különösen a, potenciálisan kényes kérdésekben. Például a, az áruk származásának vizsgálata kapcsán. A lehető leghatékonyabban kell biztosítani az európai szakpolitikák végrehajtásának gördülő mentes voltát, és ahol szükséges, ott változásokra van szükség. És a teljes demokratikus felügyelet mentén akár hosszabb idejű jogalkotási gyakorlatra van szükség. Ez nem, nem egyszerű, de a demokratikus legitimitás szempontjából fontos. Erről is beszéltek korábban. Másodszorban, és itt lehet, hogy eltér a véleményem néhány kollégámtól. Én nem örülök annak, hogy a végrehajtás csúszik a várakozások szerint. Ahogy korábban is elmondtam, úgy gondolom, ez Európára nézvést negatív hatással van. Tudom, hogy van erre magyarázat, és a bizottság majd elismétli ezt. Mégis úgy gondolom, ez bizony nem jó. Szükség van a modernizált vámrendszerre és vámkódexre, mi hamarabb biztos elismétlik majd a vonatkozó érveket, ám meg kell győznünk tagállamaikat és kormányaikat, hogy többet tegyenek ez ügyben. Legalábbis én erre törekszem. Harmadsorban, és ez is felmerül majd témaként, hogy megvizsgáljuk az adattárolás, illetve adatseremre vonatkozó cikkeket. Ez mindig kényes kérdés, itt is az. Végül a Vám Unió tényleges potenciájának kiaknozására ahhoz is szükségben, hogy a tagállamok készségesek legyenek igazít kiigazítani és hozzárulni a vámrendszerek interoperabilitásához és digitális a profilok létrehozásához, platformok létrehozásához. Ez túl lassan megy, vagy egyáltalán nem halad szerintem a tagállamokat rá kell venni arra, hogy készek legyenek a rendszer megreformására és egy digitális platform létrehozására a kereskedelem elősegítése érdekében. Ez, a, ez létfontosságú eszköz Európa gazdaságának növekedéséhez, a modernizált vámkódex és vám eljárások bevezetése. Köszönöm a hozzászólást! Rüla asszony az öldek nevében kapja meg a szót. Rövidre fogom. Szeretném én is megköszönni a jelentéstevőnek és Schmidt úrnak a hozzászólást. Schmidt úr mindig megtalálja gyenge pontokat, most is megtette. A, az sem újdonság, hogy mindig csúszásban van ez a téma. Újra és újra felmerül ez a téma, meg a vonatkozó problémák és a tagállamokat kellene szerintem részünkről nyomás alá helyezni, különösen a pénzügyi megszorítások idején és a költségvetési kurtítások idején persze nagyon nehéz ezt a nyomást gyakorolni a tagállamokra, és felgyorsítani a folyamatokat. Köszönöm a jelentéstevő javaslatait, szerintem pontosan jó irányba mennek, legalábbis szerintem, és a végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó kijelentéseit is támogatom, hogy a 17-es cikk és a 23-as cikk közötti külön distinkció megtörténjen, operatív ügyekre és nem politikai ügyekre kell ezt a megoldást alkalmazni a jogalkotás terén, tehát támogatom ezt a gondolatot is, és az együttműködésre is szerintem kiváló lapot kínál az anyag. Uh, Köszönöm. Bilan úr. Przewodnicząca, ja również chciałbym przyłączyć się do podziękowań dla Pani. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ami ezt a rendeletet illeti, ahogy a raportőr is elmondta, tavaly már volt egy saját kezdeményezésű jelentésünk erről úgyhogy a modernizációval kapcsolatos kérelmeknek helyet adtunk már ebben a szakbizottságban, amikor áttekintettük ezt a javaslatot. Bele kell gondolnunk abba is, hogy az eljárásokat hogyan tudjuk egyszerűsíteni a vám eljárásokkal kapcsolatban. Ezeknek a szabályoknak egyszerűeknek kell lenni, de a kereskedelmet is biztosítanunk kell. Már tavaly elmondtuk, hogy a modernizált rendszer az európai vállalkozók számára egy javulást kell, hogy okozzon, és csökkentenünk kell az adminisztrációs terheket számukra. Ez még mindig igaz. Ez a szabályoknak az átírása annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen a rendszer. Általában véve támogatom a legtöbb módosítót, és támogatom a raportőr legtöbb javaslatát, és szívesen működök együtt. Köszönöm szépen. Thank you very much for your... Köszönöm. Az árnyék előadók már mind hozzászóltak, az EFD részéről nincs itt senki, úgyhogy most... Ha bárki más hozzá szeretne szólni, tessék. Nincs. Akkor a bizottságnak adnám meg. Miroslav Zselinski úr, remélem nem fedítettem el nagyon a nevét Szeretném megadni önnek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, tényleg nagyon jól ejtette ki. Honorable members. Elnök asszony, tisztelt tagok. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament a modernizált uniós, uniós vámkódexet átdolgozza. Nagyra tartjuk azt is, hogy Le Grip asszony a raportőr, és a többi elnék előadó is hozzájárul ehhez a munkához. Először, hogy mondjam el azt, hogy továbbra is ugyanaz a célunk, hogy a lehető leggyorsabban a gyakorlatban is működjön a kódex. Ez nem egy új javaslat, ez egy átdolgozás, és már ezt többször is elmondtam, talán utoljára áprilisban, de újra elmondom. Az első oka annak, és ezt hallottam az egyik képviselőtől is, hogy a valóságot kell figyelembe venni Európában. Persze ez a fő valóság, hogy az egyes tagállamoknak mekkora erőforrásai vannak erre a célra. <clears throat> Ez az egyik, ami korlátozza az alkalmazást. Másodszorban a Lisszaboni szerződéssel összhangban ez egy nagyon fontos kezdeményezés, és a bizottság elkötelezte magát, hogy 2014-re feláll az uniós vámkódex átdolgozott változata. Lehet, hogy már 2013-at is kitűzhettük volna határidőnek, de aztán ezt újra el kellett volna halasztanunk. Ez nem lett volna nagyon hatékony munkamódszer. Persze néha a jogalkotásban is változtak a dolgok, néha magyarázatot kellett hozzáfűznünk bizonyos dolgokhoz. Úgyhogy néhány javítást is eszközöltünk. Tényleg ezek főleg technikai dolgok, főleg a az elvámoltatás központosítására vonatkozik, az átmeneti tárolásra, raktározásra. Hát az eredeti javaslatot elfogadta a tanács és a parlament is 2008-ban, és akkor módosítottuk ennek megfelelően a vámkódexet, és ezzel kapcsolatban is végeztünk átdolgozásokat. Egyébként csak arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződéshez hozzáigazítottuk a joganyagot. Ami a delegált aktusokat és a megvalósítást illeti. Már hallottam néhány javaslatot. A tanácsban, a munkacsoportban, a Vámuniós munkacsoportos kollégám itt is van, erről sok szó esett, és nyilván a vám ért felelős főigazgatóval is beszéltünk néhány nappal ezelőtt, nagyon fontos találkozónk volt. A bizottságban tényleg a 219-es és a 291-es Lisszaboni szerződés cikkek szerint állítottuk fel az átdolgozást. A másik nagyon fontos dolog számunkra, a kétoldalú egyezmények, illetve háromoldalúak a parlament, a tanács és a bizottság között. És hát aztán a bizottságnak megvannak a saját belső eljárásai is. Mi a legjobb tudásunk szerint interpretáltuk a Lisszaboni szerződést vonatkozó cikkeit. Én azt mondanám, hogy ha van javaslatok, nyitottak vagyunk, mindent megtettünk. Az sem kizárt, hogy talán a szerződésből valamit nem jól interpretáltunk, bár mi azt hisztük, hogy mindent jól tettünk, de azért szívesen meghallgatjuk az érveiket. A taxutban természetesen nem mondhatjuk azt, hogy csak ezt vagy csak úgy csináljuk, mert tényleg ez egy nagyon politizált, nagyon érzékeny terület. Tehát szívesen várjuk a magyarázataikat. Aztán teljes mértékben egyetértek, a halasztás és a késés nem jó dolog. Nyilván ez nem annak az eredménye, hogy ne lenne elég ambiciózus a bizottság, sőt, néha felvetik azt, hogy túl ambiciózusak vagyunk. Mi megpróbálunk egy bizonyos ütemet követni, és persze a tagállamokra hárul az, hogy a gyakorlatban is megvalósítsák. De a munkamódszert lecseréltük. Korábban az volt, hogy született egy javaslat, megvitattuk, eljöttünk a parlamentben, és aztán elfogadták itt, vagy változtatásokkal, vagy anélkül. És csak később mértük azt fel, hogy hogy haladtunk. Most másképp csináljuk, hogy elkerüljük a hibákat. Nagyon részletes úgynevezett business modeling-et csinálunk, ezt a kifejezést használjuk arra, amit csinálunk, tulajdonképpen fölvázoljuk a folyamatot, nagyon részletes lépésekkel, ki mit csinál, milyen adatok vannak hozzá, hogyan működik a módszer. Frank Janssens itt ül mellettem, ő a felelőse ennek a business modeling projekt kezelésnek. A, ők azok az ő egységében, akik azt mondják, hogy jó, tettek egy javaslatot, most beindul a folyamat, most akkor nézzük meg, hogy hogyan működik a folyamat, ki mit csinál, mikor. Úgyhogy tényleg meg vagyok róla győződve, hogy most sikerül kics- kikerülnünk a hibákat, mint például, ahogy hibáztunk a biztonsági módosítással. Két évet töltöttünk az, hogy megpróbáltuk felmérni, hogy hogy működik az a tagállamokban, nem sikerült, most más a helyzet. Technikai szempontból biztosak vagyunk benne. Hogy amit most uh, javaslunk, az technikai szempontból alap, megalapozott. Az ütemtervet illetően 2013. június 24-e a határidő. Ekkor kell életbe lépnie, de már a megvalósítási kitételeken is dolgozunk, de közben annyi minden változott közben Európában, hogy nem tudtunk a tagállamoknak javaslatot tenni arra, hogy a régi komitológia keretében elfogadják a gyakorlati részeket. Tehát 2014. júniusa a végleges határidő. Ha nem tesszük ezt meg, ha addigra nem áll fel a gyakorlatban a vámkódex, akkor az fog megtörténni, hogy lesz egy papíron egy vámkódexünk, de gyakorlatban nem tudjuk, hogy hogyan alkalmazzuk. Általában véve azt mondanám a határidőkről, hogy a bizottság javaslata az utolsó határidő ebben 2020. Ez nem azt jelenti, hogy mindennel lehet várni 2020-ig. Bizonyos eljárások, bizonyos technológiai, komputerizált megoldások, tesztelések már sokkal előbb elkészülnek, és azt is reméljük, hogy az alaprendszer 2016-ra, 17-re működni fog. Ez nem olyan hosszú idő, ha figyelembe vesszük azt, hogy a tagállamokban és bizottságban milyen erőforrás korlátozások vannak jelenleg. Az egész kérdése egy üzleti kérdés is. Nem minden országnak a gazdasági helyzete van igazán jó formában Európában, és ezekkel a tagországokkal is törődnünk kell, a vállalkozásoknak a költségeivel is. Úgyhogy mi megpróbáljuk a legjobb megoldást, az optimális megoldást megtalálni. Tudjuk, hogy lehetne ez gyorsabb, de most a válságban szerintünk ez az optimális megoldás. És még egyszer szeretném hallani a tanácsukat, mert a bizottságban megtettük az elkötelezettségünket, megmutattuk, hogy jó munkát akarunk végezni az unió érdekében. Köszönöm szépen. Thank you for the commission. Köszönjük szépen a bizottság képviselőjének a megjegyzéseket. És most megadom a szót Grip asszonynak, az előadónak hogy foglalja össze az elhangzott érveket. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm minden kollégámnak, az árnyék előadóknak, hogy jelen vannak itt ma délelőtt, és hogy részt vettek ezen az igen konstruktív és vitában, és igen pontos megjegyzéseket tettek. Feljegyeztem az egyes aggályokat, észrevételeket, és a, azt az álláspontot, amit elfoglalnak, alapvetően pozitívan fogadták az általam elmondottakat, és azt gondolom, hogy konstruktív szellemiségben tudunk majd előre haladni. Köszönöm tehát az árnyék előadóknak a pozitív kommentárokat. észrevettem, hogy az ütemtervel kapcsolatban számos kollégám aggályokat fogalmazott meg, és az elektronikus rendszer telepítésével kapcsolatban a tagállamokban, illetve a nemzeti vámhatóságok rendszerének hatékonyságát, illetően is felmerültek kételyek. Ezért azt mondom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, hogy gyakorlatias és valóság hű, valóságszerű javaslatokat fogalmazzunk meg. Politikai szempontból tehát éberségre van szükség, és politikai akaratra ahhoz, hogy erőteljes üzeneteket merjünk megfogalmazni, különösen a tanács, illetve a tagállamok irányába. Az árnyék azt a megjegyzését is hallottam, hogy a delegált jogi aktusok és a végrehajtási aktusok kérdése számukra is fontos. Úgy tűnik, hogy valamennyi ö, frakcióban a patkó minden oldalán megvan az akarat arra, hogy erőteljes politikai jelzéseket adjunk és ambiciózusak legyünk. Fontos, hogy más intézmények is meghallják hangunkat, illetve különösen fontos az, hogy a tagállamoknak is eljutassuk ezt az üzenetet. Legitim aggályok merültek fel, mindenkinek megvannak a maga kedvenc témája a tagállamok között, realistának kell lennünk, és közelről kell figyelnünk azt, hogy a terepen dolgozók, tehát a gazdasági szolgáltatóknak mik az aggályai. Ezzel együtt ugyanakkor ambiciózus üzenetet kell közvetítenünk, ami a hatékonyság és az egyszerűsítés irányában mutat. Egy olyan vámuniót szeretnénk, ami olyan működési szabályok alapján üzemel, amelyek egyszerre hatékonyabbak, jobban működtethetők és ambiciózusabbak. Köszönöm a bizottságnak még egyszer, hogy a hatáskörének megfelelően irányt mutatott. A múlt apróbb hibái jelzik ezt az ösvényt, és ezek mentén tudunk majd megértésben együttműködni. Azt gondolom, hogy a bizottság és a parlament véleménye nagy mértékben egybevág egymással. Így gyümölcsöző lehet az együttműködés, és az intézmények közötti vita arra vezethet, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk a jövőbeli akadályokat ezen a fontos területen. Jelenleg ennyit tudtam elmondani, és nagyon örülök annak, hogy komoly témák merültek fel. Továbbra is nyitott vagyok a párbeszédre a kollégákkal, és együtt működnék a bizottsággal is a jelentés elkészítésében. Köszönöm. Köszönjük az előadónak a megjegyzéseket, most lezárom a vitát. A gyakorlati részleteket illetően a javaslat bemutatása a bizottság részéről már áprilisban megtörtént. A jelentéstervezetet fordításra augusztus 20-án fogjuk átadni, a jelentéstervezet pedig szeptember 17-én, 18-án fog elkészülni. A módosítók határideje október 16-a, a módosítókról való vita november 5-én és 6-án lesz, a kompromisszumokról pedig november 28-án fogunk beszélni. Az IMKO-ban a jelentést november 29-én fogadjuk el, a trialóg februárban lesz várhatóan, és az áprilisi plenárisra fog majd eljutni végül ez a jelentés. Ezzel tehát lezártuk az uniós vámkódex átdolgozásáról szóló pontot. 10 órakor kezdődik a szavazás, addig rövid szünetet tartunk. Köszönöm.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

Uh, good morning, Jó napot mindenkinek! Mehetünk a szavazásra tovább? Mindenkinek itt a kártyája? Az bizonyal segít majd bennünket. Attól függően persze hányszoros szavazás lesz. Először is Petek Lenner asszonynak, első alelnökömnek köszönöm, hogy helyettem vitte az ülést eddig. Tudnék, a szabadítottság két másik tagja, a Saldemóza asszonyjal és Kanyata asszonyjal, a japán delegációval dolgoztunk, amelyet a volt japán miniszterelnök vezet. Úgyhogy egy fontos delegációi szabadkereskedelmi megállapodás témájában tárgyaltunk az EU és Japán között. És aztán vissza is megyek erre az ülésre, úgyhogy ma délelőtt nem maradhatok itt. Arról is szerettem volna beszámolni, hogy, hogy állnak az egyes témadossziék. Nem tudom, hogy formálisan éltünk -e jelentéssel arról, hogy Billenó jelentésében a belső piaci tájékoztási rendszer ügyében dülőre jutottunk, és ez hivatalos megerősítés is nyert az elnökség részéről úgyhogy a plenárison lesz ennek megszavazása. Köszönöm mindenki munkáját, aki részt vett. Ebben szerintem jó eredményt értünk el. Másodszorban tegnap este egy ajánlatot tettünk az asztalra a, standard, a norma standardizációk ügyében a jelentéstevővel együtt. Eléggé bízunk abban, hogy a tanács elfogja, elfogadja majd. Szerintem jó minőségi ajánlatunk van, amely az Európai Parlament és ezen belül szakbizottságunk helyzetét is megerősíti. Jövő héten kapjuk meg a formális megerősítését mindennek. Szerintem jelentős előlépés született ezekben a tárgyalásokban, és a végső ajánlat a szavazásokat természetesen visszakerül hozzánk. Ezek voltak tehát a friss információk, most pedig kezdjük el a szavazást. Két témában lesz szavazás. Először Kárnyete asszony jelentésében a transeurópai energia infrastruktúra hálózatok témájában. Jelentéstevő asszony, Kárnyete asszony, szeretne mondani valamit? Ha nem, akkor kezdjük el a szavazást. Akkor tehát. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk világos többséggel. Akkor most 19-es módosító pupa kiszúrtó mellette, ellene, tartóz, elfogadtuk. 4-es bekezdés, 2-es bekezdés, 4-es cikk, 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Lépjünk tovább. 23-as, Schmidt-Turtól szintén mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 22-es okafogyott, 3-as visszavonták, 24-es mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene elfogadtuk, 5-ös módosító a jelentéstevő asszonytól mellette, ellene tart, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene elfogadtuk. 27-es módosító mellette ezt ellenőrizzük géppel. Megnyitom az elektronikus szavazást a 27-es módosító tárgyában. Van, akinek nincs itt a kártyája? Nincs ilyen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19-13 ellenében. 28-as. Megegyezik a 26-es. Leszkedik mellette, ellene. Tartózkodók. Elvetettük világos többséggel. 29-es mit túl részéről mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 8-as módosító jelentéstevőtől mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 30 egyes mellékletre vonatkozó mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene elvetettük. 13-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 16 mellett, 16 megnyitom a gépi szavazást a 16-os módosítóval. Lezárom. Elvettettük 17-14 ellenében. Egyes módosító mellette, ellene tartoz. Elfogadtuk. A 17-es módosító kiegészítésként látják a szöveget mellette, ellene. Elfogadtuk világos többséggel. Most megnyitom a szavazást, elektronikus szavazást, az egész módosított szövegre, megnyitom tehát a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26-tan mellette, ketten ellene négyen tartózkodtak. Gratulálok Kányate asszonynak, köszönöm a munkáját. Bizonyal megvédi majd álláspontunkat az Ipari Szakbizottságban is, a illetékes főbizottság előtt. Lépjünk tovább. Állásfoglalás tervezet. Az eh, belső piac intézkedés csomag. Ez két hét múlva kerül majd a plenáris ülés elé. Itt van néhány kompromisszumos módosító, ezeken ezért különös gonddal fogunk végig menni, és meglátjuk, hogy el tudunk-e érni valamit ezen a területen. Először is a címmel kapcsolatban. Az egyes számú módosító az SND, megnyitom a szavazást az első módosítóról. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Második módosító, szocialisták és demokraták mellette ellene elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene elfogadtuk ezt is. Ötös módosító mellette ellene elfogadtuk. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást a hatos módosítóról. The vote's closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Hetes módosító, szocialisták, megnyitom a szavazást. Szavaz még valaki? Olyan lassan megy. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. Nyolcas módosító, néppárt mellette, ellene, egyértelműen elfogadtuk. 9-es módosító szocialisták, ez kompatibilis a 8-assal mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 10-es módosító, szocialistáktól mellette, ellene, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es kiesik. Aztán most szavazunk a 13-assal, a szóbeli módosítóval együtt, ezt láthatják a szavazólistán. Megnyitom a szavazást a 13-as módosítóról. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Tehát a 13-as kiesik. 14-es mellette, ellene elfogadtuk. 15-ös ismét szóbeli módosítóval láthatják a szavazólapon mellette, ellene elfogadtuk. 15-ös, 16-os visszavonták, 17-es mellette, ellene elfogadtuk. 18-as mellette, ellene elfogadtuk. 19-es mellette, ellene elfogadtuk. 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Így most szavazunk a 21-esről. Mellette. Igen, elfogadtuk a 19-est, tehát a 21-es kiesik. Tehát, hogy egyértelműek legyünk. Tehát a negyedik bekezdés 22-es módosító szóbeli módosítóval. Ki van mellette? Ellene elfogadtuk. 22-est visszavonták, 23-as, és ez kompatibilis a 22-essel mellette, ellene elfogadtuk. Kompromisszumos módosító 1-es mellette, ellene elfogadtuk. Ami azt jelenti, hogy a 26-os következik, mellette, ellene elutasítottuk. 27-es, 28-est visszavonták, 29-es mellette, ellene elfogadtuk. 30-as megjegyzés, hogyha ezt elfogadjuk, akkor ez a hetedik bekezdés elé kerül. Mellette, ellene, elfogadtuk. 31-est visszavonták, 32-es, azzal a módosítás, ami látható mellette, ellene, elfogadtuk. 33-as, mellette, ellene, elfogadtuk. 34-es szóbeli módosítóval, mellette, ellene, elfogadtuk. 35-ös mellette. Megnyitom a szavazást a 35-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-est vissza. 36-osnál tartunk. Mellette, ellene elfogadtuk. 37-es szóbeli módosítóval mellette, ellene elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, elfogadtuk. 41-es szóbeli módosítóval megnyitom a szavazást. Déjong úr. Köszönöm szépen. A titkárságnak már bejelentettük, hogy a legislation szó elé az EU-t szócskát szeretnénk betűzni. Elnök, rendben, tehát EU legislation, rendben. Mindenki egyetért, hogy elfogadhatjuk ezt a szóbeli módosítót, úgyhogy szavazzunk. Elektronikus szavazás, megnyitom a 41-esre, erre a szóbelire. The vote is open. Uh, the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Az alelnökömet emlékeztetem, hogy neki is szavazni kell. 42-es mellette. Megnyitom a szavazást a 42-esről. Megnyitom. The vote's closed. Lezárom. Elfogadtuk. 43-44 ugyanaz mellette. Megnyitom a szavazást 43-44-re. Egy a szocialisták, egy a néppárté. 44-est visszavonták. Jó, csak a 43-asra. Lezárom a szavazást. Okafogyattá vált, mert 16-16-hoz. Második kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. hetes mellette ellene elutasítottuk. 48. Megnyitom a szavazást. Uh, the vote is closed. Lezárom elutasítottuk. Negyvenkilenc. Megnyitom a szavazást. Uh, the vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Ötvenes. Uh, the vote's open. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52, megnyitom a szavazást 52-esre. Uh, vote's closed. Lezárom. Elutasítottuk. 53-as mellett, ellen, Elfogadtuk. 54 mellett, ellen, elfogadtuk. 55. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. De valaki nem szavazott, pedig az dönthette volna el. 56-os mellett. Megnyitom. Still only 32. Well, 33 this time. Vote's closed. Jó, lezárom a szavazást. Ő, elutasítottuk egy szavazattal. Úgyhogy ez az egy plusz szavazat számít. 57. Bekiabálás, válasz, nem, minnyáján külön eltérnek egymástól. Parvanova asszony. 57-es mellett megnyitom a szavazás. És hogyha ön a 33 akkor számítani fog a szavazata. Elutasítottuk. 58-as. Megnyitom. Come along. We're only up to 30 now. Where's everybody most meg csak 30 vagyunk, hova lett mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Lehetne gyorsabban nyomogatni a gombokat, mondja az elnök. Hol tartunk? 59. Megnyitom a szavazást. Kérem, gyorsan szavazzanak. És gyakran. Lezárom. Elutasítottuk. 60-as. Megnyitom. Leszárom, elutasítottuk. 61. 61-es megnyitom. Vote is Closed. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazattal. 62-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 66. Mell 63-as mellette ellene elfogadtuk. a nyolcadik oldalon 64-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65 oka fogyott, hármas kompromisszum. Mellette ellene elfogadtuk. 70-es mellette ellene elfogadtuk. 69-eset lefedi, 71-es mellett ellen elfogadtuk. 72 már lefettük. Nem? Mondja az elnök. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. 77-es szóbeli módosítóval mellette ellene elfogadtuk. 77-es megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazás, elutasítottuk. 79-es mellett ellene elfogadtuk. 80-as, ALDE mellette, megnyitom a szavazást. Uh, closed. Lezárom. Elfogadtuk. 81-es. Zöldek. Megnyitom a szavaz. Nem. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 83 os Megnyitom a szavazást. The vote is closed. And... Lezárom. Elutasítottuk. 81 oka fogyott, 85-ös mellett ellen elfogadtuk. 86 visszavonták, 87-es Ekon mellett ellen elutasítottuk. 88 mellett ellen elutasítottuk. A 30-as bekezdés az eredeti szövegből részenkénti szavazás a szocialisták kérésére első rész mellett. Mellett. Ellen. Elfogadtuk. Második része. Mellett. Ellen. Elfogadtuk. 89-eset visszavonták, úgyhogy a teljes szövegre szavazunk, elektronikus szavazás. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk 20 mellette, 0 mellett, eh, ellene, 13 tartózkodás. Köszönöm. Nyilvánvaló, hogy a politikai frakciók még módosíthatják a szöveget tovább is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 Thank you very much. Thank you. So I'll see you at, at 3 o'clock. Yeah. yeah. So we'll... Mikrofont kérünk szépen az előadónak. Uh, Csak azt szeretném bejelenteni, hogy egy perc múlva folytatjuk a munkát, ám jelen pillanatban nincs itt Rosford jelentéstevő, a fogyasztóvédelmi program ügyében, holott az a következő napi rendi pontunk. Így aztán beszélgessünk csak tovább néhány percig, aztán meglátjuk, megjön-e a jelentéstevő, vagy pedig esetleg változtatunk a napirenden. now i would like to call the meeting to order when we have uh, uh, our uh, rapporteur of the next Kezdjük el az ülést, hiszen eljött a következő napérendi pont jelentéstevője. Őt vártuk, megérkezett. Köszönöm, hogy vártak. A következő napirendi pontunk a 15-ös számú a 2014-20-ig terjedő fogyasztóvédelmi program. Megnyitom a téma vitáját először a jelentéstevő Rasfor úr kapja meg a szót, hogy bemutassa jelentés tervezetét, és aztán az árnyék előadó fogja kommentálni mindezt. Köszönöm, Rasfor úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tovább folytatjuk a vitát a fogyasztói programról. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akiknek a részvételét és hozzájárulását támogatásként értelmezem azzal kapcsolatban, amit eh, én javasoltam ezzel a szöveggel kapcsolatban, és gratulálok és köszönöm nekik. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szöveg, amelyel dolgunk van, az a pénzügyi program része, tehát a magunk részéről nagy technikai koherenciát kell megvalósítanunk a cikkek és a mellékletek között. Ezért van az, hogy számos jelentős, fontos módosítót adtunk be, ami néha kiegészítő jellegűek, ám mégis szükségesek annak érdekében, hogy ez a szöveg szilárd legyen és technikai szempontból megtámadhatatlan. Emlékeztetnék arra is, hogy két bizottságot szólítottunk meg a Juri és a Költségvetési Bizottságot. Még ma délelőtt is az ő véleményükkel foglalkoztunk, és részletesen megvizsgáltuk a, nagyon gyorsan a végleges véleményüket. Vártuk a Consumer Agenda megjelenését, ami május 22-én került végül nyilvánosságra. Fontos az is, hogy hogyan elemezzük, hogyan értelmezzük a menetrendet, de minden esetre a, ennek a menetrendnek a stratégiai kerete egybevág azzal a programmal, amiről most vitatkozunk. Szeretném jelezni, hogy ez valószínűleg kapcsolódik ahhoz a határidőhöz, ami a fogyasztói, program, a fogyasztói menetrendezés kapcsolódik, ez pedig 2014. Néhány megjegyzést szeretnék tenni a módosítókkal kapcsolatban, amiket a kollégánk benyújtottak. Először is azzal kezdeném, hogy gyorsan felsorolom ezeket a módosítókat. Nagy érdeklődéssel tanulmányoztam ezeket, és egyes módosítók új konstruktív ötleteket fogalmaztak meg. Ezen nagyon örülök, és ezeket köszönöm is. A 77-es módosító szeretné megerősíteni a fogyasztók bizalmát, különösen a határokon átnyúló tranzakciókkal kapcsolatban, és valamennyi eszközt a fogyasztó kezébe szeretne adni annak érdekében, hogy ez a bizalom erősödjön. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. És szeretném hangsúlyozni azt is, hogy egyetértek Gres úr 76-os számot viselő módosítójával, ami azt az igen aktuális témát feszegeti, hogy egyensúlyt kell találni a rendkívüli költségvetési szigor között, amelynek az Európai Unió állama jelenleg alá vannak vetve, illetve a között, hogy a, az intelligens, fenntartható és befogadó fejlődést lehetővé tegyük. A fogyasztást úgy kell tehát támogatni, hogy ezt a költségvetési szigort közben ne hazudtoljuk meg. Tudjuk, hogy ez a téma jelenleg is nagyon vitatott az Európai Unió több intézményében is. Teljes mértékben egyetértek azokkal az érvekkel és új elemekkel, amelyeket az összehasonlító oldalakkal kapcsolatban megfogalmaztak. Ezek az Unióban is működnek köszönöm a kollégáknak, akik a harmonizáció irányába mutató módosítókat nyújtottak be. És köszönöm a néppárt javaslatát is arról, hogy meg kell erősíteni azokat a követelményeket, amelyek a, az ellenőrző mutatókra vonatkoznak. A bíróságon kívüli vitarendezésnek ezek igen fontos eszközei, 50-75 százaléka itt zajlik ezeknek a vitáknak. A 121-es néppárti módosító a média alapvető szerepéről beszél a helyes információk terjesztésével kapcsolatban. Ezek növelik a felhasználók felelősségtudatát. És szeretném még kiemelni azt a három pontot, amelyekről véleményem szerint még vitát kellene folytatni itt a mi körünkben és itt esetleg lehet némi eltérés a, a módosítók között, illetve azok között, amiket korábban az MKO bizottságnak benyújtottam. Tehát ezekről még jó lenne vitát folytatni. Különösen itt az alábbi pontokra gondolok. Az első, amelyről szeretnék eszmecserét folytatni, az a pénzügyi támogatás, amelyet ez a program nyújt a fogyasztói szervezeteknek. Gondolok itt különösen a 97-es Tarabella és a Rigoyen módosítóra. Tehát a fogyasztói szervezeteknek nyújtott támogatás nem csak az unió szintjén, hanem az unió alatti, tagállami vagy akár regionális szinten. Azt gondolom, hogy ezt még meg kellene vitatni. Természetesen egyetértek azzal, hogy a fogyasztói szervezeteket eh, támogatni kell általános értelemben, de a magam részéről én azt javasolnám, hogy a pénzügyi hozzájárulás, vagyis a konkrét pénzügyi támogatás a szervezetek eh, működése számára az olyanok számára legyen fenntartva, akik az európai fogyasztókat segítik vonakodnék a program keretében közvetlenül finanszírozni nemzeti vagy regionális tevékenységeket a fogyasztói területen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ha ezt szeretnénk tenni, akkor ahhoz olyan eszközöket kellene találni, amelyek más programok rovására történnek, hiszen ennek a programnak nincsenek bőséges forrásai. Ráadásul így ellentmondásba kerülhetnénk a szubszidiaritás elvével, hiszen a fogyasztóvédelem a nemzeti politikáknak is egy alapvető eleme. Nagyon figyeljünk tehát a nemzeti és a regionális szintek kiválasztására. Ez nehéz lenne, számos problémát vetne fel. És vannak olyan tagállamok is, amelyek nem fizetnek eleget azoknak a szervezeteknek, melyek az ő területükön működnek. Erről valószínűleg egy külön vitát kellene folytatni. Viszont nem szeretném azt mondani, hogy teljesen támogatás és segítség nélkül kell hagyni a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezeteket. Épp ellenkezőleg támogatom azt, hogy a képzési tevékenységeket és a tapasztalatcserét támogassuk, illetve az olyan informatikai modulokat, amelyek az információ terjesztésben segítenek, illetve a képzések soknyelvűségét is támogatni kellene, hiszen az Európai Uniós fogyasztással párhuzamosan néha a jogbiztonsága nyelvi problémák megoldásán is múlik. Tehát mindezek a tevékenységek olyanok, amelyeket lehet logisztikai vagy szervezeti szempontból támogatni, de közvetlenül nem szabadna finanszírozni ilyen szervezeteket. Erről lehet még vitatkozni, meghallgathatnánk még a bizottság véleményét is ebben a témában de mindenképpen azt gondolom, hogy ezen tovább kellene munkálkodni. A második vitás elem, ami jól látható a módosítókban kifejezett álláspontokból, közvetlen pénzügyi támogatást nyújtsunk el a fogyasztóvédelmi program keretében a nemzeti szintű bíróságon kívüli vita rendezéssel kapcsolatban. Gres úr módosítójáról szeretnék néhány percet szólni, de természetesen mások is nyújtottak be módosítót. A bizottság programjában létezik egy közvetlen támogatás a, az ODR, vagyis az online vitarendezési platform számára. Erről máshol már beszéltünk. Tudjuk, hogy az online vitarendezési platform egyfajta útkereszteződés, csomó pont, ahol a fogyasztók információkat találhatnak, és ott már szerepel ez a kérdés. Ami pedig a közvetlen finanszírozást illeti a nemzeti alternatív vita rendező szervezetek számára, felhívnám a figyelmet arra, hogy ilyenből több mint 700 van az Európai Unión belül, és a jövőben még több lehet, hiszen dolgozunk a bizottsággal együtt is azon, hogy szisztematikussá váljon az alternatív vita rendezés használata. Ezért azt gondolom, hogy nem a fogyasztóvédelmi programot kellene arra használni, hogy közvetlenül finanszírozzuk ezeket az AVR szervezeteket nemzeti szinten. De ahogy már korábban is elmondtam, semmi sem akadályoz meg minket abban, hogy a hálózatba kapcsolást, a jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréjét támogassuk ezen szervezetek között. Hasonló módon támogathatjuk a közös munkát, de közvetlen finanszírozást nem nyújthatunk ezekhez a tevékenységekhez. Ezt a módosítókban is kifejtettem. Vannak más indítványok is. Azt gondolom, hogy a bizottság véleménye nagyon is releváns. Ahogy már korábban is mondtam, hogyha arra szánjuk a forrásokat, hogy az AVR-t közvetlenül finanszírozzuk, akkor el kell mondani azt is, hogy más programoktól vonjuk el a pénzt, és szerintem ezt nem kellene megtennünk. A harmadik pont, amivel kapcsolatban szeretnék vitát nyitni, és elemezni azokat a módosítókat, melyeket a képviselők benyújtottak. Ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, amit Trantafilides úr nyújtott be, ez pedig a mutatókról szól, melyek ahhoz járulnak hozzá, hogy a jó tartalmat és a jó megvalósítást ellenőrizzük, különösen a statisztikai eszközöket, a közvéleménykutatási eszközöket és a tagállamok által nyújtott adatokat, amelyek, amelyeket a bizottság gyűjt össze és ellenőriz. Tanta Fédesz úr azt javasolta, hogy a mutatók módosításához együttdöntési eljárás legyen szükséges. Én azt gondolom, hogy ez túlságosan nehéz és bonyolult, sok idő kell hozzá, körülbelül egy évbe telne egy ilyen mutatónak a módosítása. Ez szerintem túlzás lenne, ezért támogatnám, hogy a bizottság megtartassa magának annak a lehetőségét, hogy delegált jogi aktus keretében módosíthassa. Természetesen ez nem akadályozza meg, hogy a program teljes ideje alatt tárgyaljunk vele, és ex post módon értékeljük a programot. Kihasználom az alkalmat arra is, hogy elmondjam, Frides úr néhány módosítóját nem tudom támogatni, mert ezek szerintem a fogyasztói programba kritikai elemeket, radikális elemeket vezetnek be, a belső piacra vonatkoznak, és itt most a 87-es és 87-es módosítóra gondolok, nem tudom támogatni ezeket. Elnök asszony, gyakorlatilag befejeztem a hozzászólásomat. Szeretném meg elmondani, hogy mindaz, amit itt kifejtettem, abba az irányba mutat, hogy lesz lehetőségünk közös pontokat találni, és kompromisszumos módosító indítványokat szerkeszteni. Egyes témákkal kapcsolatban ez mindenképpen lehetséges, például az átláthatósággal, vagy az úgynevezett komparatív képzést illetően, akár online oldalak, akár offline információk formájában. Meg vagyok győződve arról, hogy végül sikerül kompromisszumos módosítókat eh, megfogalmazni. Ami a tájékoztatást, eh, képzést eh, illet, illetve a tudatosság növelést a fogyasztó körében, néhány kolléga már ezt is említette, e, erre azért van szükség, hogy felvilágosultan tudjanak döntéseket hozni. Itt is lesznek majd kompromisszumos módosítók. Végül pedig ami a fogyasztói szervezeteket illeti, hosszasan beszéltem már róluk, és meggyőződésem, hogy itt is megtaláljuk a közös utat. Nem feledkeztem meg a kiszolgáltatott fogyasztók védelméről sem. Folyamatosan figyelemmel kell őket kísérnünk, még akkor is, hogyha nem mindig egyértelmű, hogy ezeknek a kiszolgáltatott fogyasztóknak mik lennének a céljai, és folyamatosan őket is tájékoztatni kell a fogyasztók összességével együtt. És ami a program értékelését és követését illeti, biztos vagyok benne, hogy itt is egyetértésre tudunk majd jutni. Végül pedig emlékeztetnék arra, hogy a bizottságban a június 20-21-i MK ülésen fogunk szavazni, és itt biztosan találunk majd néhány kompromisszumot. Biztos vagyok benne, hogy jól együtt tudunk majd működni a bizottsággal, ugyanis ennek a jelentésnek a célja és a, az, hogy támogassa a bizottság programját. Lehet, hogy egyes opciókban nem értünk egyet, de mindenképpen erőteljesen támogatjuk, hogy ezt a programot megvalósítjuk. De sajnos az eszközén korlátozottak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük Rosford előadó úrnak a beszámolót. És most az árnyék előadókat kérném először a néppártól. Simon Buszutil úr, öné a szó. Thank you. Bye. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevő világos és átfogó bemutatóját. Elnök asszony, több képviselőtömsel egyetemben több módosító terjesztettem be a jelentéshez. Ezek némelyikét most említette is a jelentéstevő. Én azzal kezdeném, hogy megköszönöm ezt az átfogó munkát, melyet kifejtett a témában, mely figyelembe vette a mi gondolatainkat is. Már a jelentés megírása előtt is meghallgattattunk. Úgyhogy ez az alapos előkészítő munka nem sok tennivalót hagyott nekünk árnyékelődóknak. Azért módosítóink révén még jobban ki tudjuk hegyezni a szöveget. A Your Europe, mint egységes online kapcsolódási pont láthatóságát szeretnénk jobban kiemelni például. Erre kell főként koncentrálnunk, hogyha egységes megoldást szeretnénk kínálni e ponton keresztül az állampolgároknak. Ezzel kapcsolatban Egyetértünk a, azzal a gondolattal, hogy a árösszevető szoftverek, keresőmotorok jobban informálják, jobban informált fogyasztót tesznek lehetővé. Ugyanakkor egy tanúsítványi címkét szeretnék létrehozni, hogy a magánkezdeményezések megfelelő iránymutatást kapjanak. Ennek révén jobban meg tudjuk védeni a fogyasztókat félrevezető piaci gyakorlatoktól, és megóvjuk őket attól is, hogy a különféle árösszevetési módszertanak összezavarják őket. Az általában benyújtott módosítók mellett szeretnék, és mindjárt lezárom, visszatérni egy olyan pontra, melyet a legutóbbi vita során vetettem fel. Akkor Rajtova asszony beszélt nevemben, azon az ülésen. Itt a finanszírozási átcsoportosításokról alkottam véleményt, az egyes, a kettes célkitűzésről az egyes célkitűzésre tennénk át a finanszírozást, tenni át a finanszírozást. Egyetértek a jelentéstevő által javasolt ezen átcsoportosítással. Ugye jelentéstevő azt javasolta, hogy csökkentsük a kettes célkitűzésben a, az allokációt, és ezt ellensúlyozzuk az egyes célkitűzésből fokozott finanszírozással. Én úgy érzem, talán a konkrét költségvetési allokációt nem kéne beletenni a szabályozás mellékletébe, és ezáltal hagyunk szabad kezet a, a bizottságnak, hogy ő döntsön a pénzügyi allokációk mikéntjétől, azon célok függvényében, amelyeket végső mi határozunk meg a program megírása révén. Itt abba is hagynám, ám még egyszer megköszönném a jelentőstevő munkáját, és várakozással tekintek a további együttműködés elé a végső szavazásra való felkészülés mentén. Köszönöm a hozzászólást. Maria Perez a következő hozzászóló a Szocialista és Demokrata frakció képviseletében. Köszönöm szépen, és köszönetet mondok Rosfor úrnak is a munkáért, amit elvégzett, és azért a hajlandóságért is, hogy mindig hajlandó volt a párbeszédre, és a lehető legjobb jelentést készíts el. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez sikerült is, gratulálok a munkájához. Ugyanakkor a technikai koherencia fontos, de a mi felelősségünk az is, hogy javítsuk azt, ami most rendelkezésünkre áll ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a belső piacon mutatkoznak még hiányosságok, és nem ülhetünk ölbetett kézzel, hanem előre kell lépnünk abban, amit most rendelkezésre áll. Ugyanis még mindig vannak olyan viták, amelyeket lehetne, meg lehetne oldani. És fontos, hogy tudjuk, mire költjük el a pénzt. Intelligens megszorításra intelligens, fenntartható és befogadó megszorításokra van tehát szükség. És a figyelmünket a konfliktus megoldás helyett másra kell koncentrálni. Számos olyan fogyasztó van, aki nem tud ezekhez hozzáférni. Szükség van egy végső fórumra, ahova fordulhatnak, hogyha esetleg erre szükség lenne. A kiszolgáltatott fogyasztókra is különös figyelmet kell fordítani, hiszen valószínűleg ők egész életükben ebbe a csoportba fognak tartozni. De egy közös álláspontra van szükség, és előre kell haladnunk egy szélesebb körű szabályozás irányába, ami megoldja ezeket a problémákat, amelyekről mindannyian tudjuk, hogy jelen vannak. Így tudjuk majd segíteni azt, hogy ez a jelentés egy kicsit messzebb menjen, és megadja ezt a biztonságot, illetve hogy a belső piac úgy haladjon előre, hogy valamennyi fogyasztó jogait megvédje, hiszen valamennyien fogyasztók vagyunk és felhasználók. Köszönöm szépen! Äh, Köszönöm szépen! Természetesen az előadónak is szeretnék gratulálni, nem adtunk be módosítókat mert kitűnőnek tartottuk a jelentését. De Buzuti úrnak volt néhány megjegyzése. Erről már a múltkor is beszéltünk az egyes és második célkitűzésről. Most megint megállapítom, hogy ön maga is beadott ezzel kapcsolatban egy módosítót. Megegyezhetünk, mondjuk azt, hogy minnyáján visszavonjuk ezeket a pénzügyi tartalmú módosítókat, és hagyjuk, hogy a bizottság a saját játékterét kihasználja. De hogyha beadjuk így, ahogy van, akkor minnyájunkat kicsit keretek közé szorít. Mert ha figyelembe veszem a különböző árnyékelőadók módosítóit, akkor alig tud valamit lépni a bizottság, több pénzt adunk ki, mint amennyi egyáltalán rendelkezésre áll. Talán az előadónak ez egyfajta utalás arra, hogy kompromisszumra van szükségünk, és koherensnek kell lennünk a pénzügyi kérdésben. Egyébként mindennel egyetértek, a website ötletét is jót tar- jónak tartom, azt is, hogy legyen ennek az oldalnak egy kifejezetten profi business oldala, és azzal is, hogy pontos jelzést adjunk a felhasználóknak, hogy melyik internetes oldalban bízhat. Elnök, köszönöm szépen. Meghallgattuk az árnyék előadókat megnyitom a vitát a többiek számára. Tarabella úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni hozzászólásomat, hogy a program nyilvánosságra hozása óta a bizottság a múlt héten nyilvánosságra hozott egy fogyasztói menetrendet is, hogy a bizottság, hogy a bizalmat erősítse. Ez egy katalógus, amiben jó szándékok szerepelnek, amivel egyet is tudunk érteni. De a politikai orientációt és a költségvetési megfontolásokat viszont lehet, hogy át kellene fogalmazni. Arról van itt szó, hogy hogyan érjük el azokat a célokat a következő több elkövetkezendő néhány évben, azzal együtt, hogy már évek óta nincs meg a megfelelő költségvetés hogyha ez a költségvetés nem változik, akkor a parlament azt befolyásolhatja csak, hogy hogyan használják ezt fel. Minden évben végrehajtjuk ezt az ellenőrzést. A piaci tanulmányokkal, kutatással és a fogyasztói viselkedések tanulmányozásával. A Monitoring Consumer Market in the European Union címmel készült ez a tanulmány, itt is van, 477 oldal, amely 900 ezer euróba került. 27 tagállamban elemzi ezeket a piacokat. A költöztetési és temetési szolgáltatásokat is lefedi. Ugyanakkor én egyetlen olyan információt sem találtam ebben, ami segítene megoldani a kiszolgáltatott helyzetben lévő európai fogyasztók helyzetét. A gyümölcs és zöldségpiac 2010 és 2011 között jól, jól működött Máltán és Finnországban, de ilyen típusú tanulmányokat nem lehet ilyen költségvetésből finanszírozni. Ezt a statisztikai hivatalnak kell végeznie, de semmiképpen nem évente. Ez túlságosan gyakori és haszontalan. Tegnap előtt a bizottság közleményében az szerepelt, hogy a fogyasztók javításának helyzete a nemzeti piacokon már valóság. Ugyanakkor a fogyasztók nehéz helyzetben vannak még számos tagállamban. És nem tudom, hogy ezt Madridban vagy más nehéz helyzetben lévő országokban méltányolni fogják-e. A Dolcetta nevű weboldal 9 millió euróba került, számos tagállamban publikálták, és ez kudarcos volt. Egyebek között Számos tagállamban jelen vannak a megtévesztő reklámok vagy a piaci visszaélések, amelyeknek a fogyasztók az áldozatai. Itt osztjuk a bizottság prioritásait, javítani kell a fogyasztók biztonságát, a bizalmukat, és minden fogyasztói szervezetnek meg kell adni a szükséges támogatást ezek a szervezetek ugyanakkor még a legelemibb eszközökkel sem rendelkeznek. Szeretnék emlékeztetni például az Európai Fogyasztói Központ sikerére, ami közösségi támogatás nélkül soha nem valósulhatott volna meg, és ez láthatóságot adott, és közel volt a fogyasztókhoz. Ez az Európai Fogyasztói Központot észszerű módon meg kell erősíteni, hiszen a regionális helyi, a fogyasztókhoz közel álló szervezeteket. A, az előadóval sok mindenben egyetértek, de itt egy kicsit eltér a véleményünk, ugyanis én azt gondolom, hogy ezek a regionális és helyi fogyasztói központok nagyszerű kezdeményezéseket tettek a fogyasztók tájékoztatása és képzése területén. Európa számos tagállamában a fogyasztóvédelmi politika inkább regionális jellegű és nem központi szinten dől el. Az európai hálózatból a bizottság sokakat kizárt, mert a 12 tagú Európában gondolkodott. Egyetlen szervezet felel meg jelenleg ezeknek a kritériumoknak, ami pedig elfogadhatatlan. Következtetésként tehát azt gondolom, hogy a jelenlegi jelentés az európai fogyasztói politika újra irányozásában segíthet, és elérheti azt a célt, hogy különösen a legkedvezetlenebb helyzetben lévő fogyasztók mindennapi helyzetben, helyzetükben tudatában lehessenek annak, hogy Európa védi és javítja az ő mindennapi életüket. Számos módosító érkezett köztük az enyémek is, de Rosfor úr, Rigoyen Perez kollégáim árnyékelődők voltak, és remélem, hogy ez a nehéz munka végül is gyümölcsöző lesz. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Ha nincs, uh, from the uh, commission uh, to miss... Akkor megadnám a szót Olivier Mikkolnak a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először hangsúlyoznám, hogy milyen jól működünk együtt a parlamenttel ebben a programban. Annak ellenére, hogy kis súlyú kérdésekben vannak eltérések. Májnó asszony részéről, a főigazgatóm részéről elnézést kérek, nem tudott itt lenni ma. Az egyik dolog, amit észben kellene tartanunk ezzel a dokumentummal kapcsolatban, ez egy pénzügyi keretprogram, nem egy politikai program, ez arról szól, hogy kinek mennyi pénzt milyen csatornán juttassunk. A politikai része az a parlamentnek a fogyasztókkal kapcsolatos véleménye itt ebben a programban a finanszírozásról beszélünk. Rüle asszony, ez egy nagyon részletes program, és szükségünk van arra, hogy rugalmasak legyünk, hiszen ez 7 évet fed le. Nem akarnék túlságosan részletekbe menni, mint ahogy teszi ezt néhány módosító. Az alapelv Rosfor úr is említette, hogy a fogyasztópolitika nem helyettesíti a tagállami intézkedéseket, csak kiegészíti a tagállamoknak a fogyasztói politikáját. Ezt azért ne felejtsük el, amikor a nemzeti fogyasztói szervezetek vagy testületek támogatásáról van szó olyan intézkedésekre kell koncentrálnunk, ahol egyértelmű az EU-s hozzáadott érték, amit lehetetlen lenne nemzeti szinten megteremteni. Hagy említsek meg néhány dolgot, amit már a múltkor felvetettünk, és még mindig problémások számunkra. Ellenezzük az éves munkaprogram esetében a delegált aktus alkalmazását. Tudom, hogy ez egy horizontális kérdés, de ez egy elvi kérdés a bizottság számára. Ezen kívül nem támogatjuk, hogy függelékekben részletesen fölbontsuk a finanszírozási adatokat. Hogyha ezt megtennénk, akkor ez azt jelenteni, hogy megölnénk a rugalmasság lehetőségét a 7 éves programban. Ezen kívül az Európai Fogyasztói Központ támogatása nagy mértékben attól függ, hogy az egyes tagállamok mennyivel járulnak hozzá a központ munkájához. Ezt azonban 7 évre előre lehetetlen tudni. Az ODR platformmal kapcsolatban is ez a helyzet. Vannak olyan évek, lesznek olyan évek, ahol sok pénz lesz erre, és olyan évek, amikor nem. Tehát nem fektethetünk le írásban egy összegkeretet, aztán még néhány specifikus kérdés. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságoknak a támogatása. A korábbi programokról készített hatástanulmányok azt mutattak számunkra, hogy EU szintű fogyasztóvédelemre kell koncentrálnunk. És felejtsük el a közvetlen pénzügyi támogatást. Csak ott kell kapacitás építést végeznünk a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, ahol hozzáadott EU-s érték jelenik meg. De ami a közvetlen pénzügyi támogatásokat illeti, nem kellene regionális vagy nemzeti fogyasztói szervezeteket támogatnunk. Így aztán a 130 109-es és 97-es módosítókat nem tudjuk elfogadhatónak. Az EDR testületekkel kapcsolatban is Rosfor úr említett, hogy nagyon sok van belőlük, és még növekedni fog szóba se jöhet, hogy közvetlen támogatást adjunk ennek a szervezetnek. Vagy olyan mm, fogyasztóvédelmi szervezetnek, amely tagja ennek. Természetesen a fogyasztói szervezet terepét teljes mértékben figyelembe vesszük. A tagállamoknak is feladata ez, nem csak tájékoztatásban, hanem a politika alkotásában is. Ezért nem hes a közvetlen pénzügyi támogatás. Az árgépek használatát illetően, az összehasonlító websájtok használatát illetően, majd azt támogatjuk, hogy legyenek irányvonalak arra, hogy ezek az árgépek hogyan működhetnének. Már elkezdtük a munkát, két nappal ezelőtt volt a fogyasztói csúcs, és az érintetteket bevontuk abba, hogy ők mit gondolnak, milyen irányvonalak kellenének. De a bizottság nem szeretne közvetlenül finanszírozni ezeket a websájtokat. Van nagyon sok magánszereplőnk. Tényleg a mi szerepünk az kellene, hogy legyen, hogy a legjobb gyakorlatot beazonosítsuk az, hogy legyen egy bizonyítvány és egy ahhez kapcsolódó címke. And, uh, we don't think this is... Ez egy hatalmas lépés számunkra, és nem hisszük, hogy része kellene, hogy legyen a technikai megoldásnak az, hogy címkével minősítsünk ezen a területen. Mi inkább a legjobb gyakorlatok irányvonalát szeretnénk kidolgozni. Az oktatás, tájékoztatást illetően a százas módosítóban az oktatás helyett a consumer empowerment szerepel, mi szerint a fogyasztóknak a felhatalmazása. Szerintünk ez túl messze megy, mert eznek más jogi implikációi vannak, úgyhogy szeretnénk megtartani az education szót, amely megint más, mint a tájékoztatás. A raportőr utal az élethosszig tartó tanulásra is, mi a fiatal fogyasztókra szeretnénk koncentrálni, de tudjuk, hogy a többi rétegre is figyelnünk kell. De mi oktatásként szeretnénk ezt a kifejezést meghagyni. Az indikátorokat, illetően a mutatók tényleg nagyon fontosak a programok kezelésére. Van néhány javaslatunk, ezek elég technikai jellegűek. A titkársággal, a raportőrrel szívesen egyeztetünk, nem akarom ezeket egyenként sorba venni, de van egy központi kérdés. Tarabella úr is mondta. Van a scoreboard, az eredménytábla. Amikor kielemeztük a programokat, akkor a legmagasabb hozzáadott értékkel rendelkezőt kiemeltük. Legyen az akár nemzeti hatóság, üzleti szféra, de a bizonyítékok alapján akarjuk a támogatásokat odaítélni. Talán tudják, hogy nagyon sok tagállamban ezt az eredménytáblát használják mutatóként. Nagyon fontos tudni például, hogy a biztosítási piac, ha ránézünk az eredménytáblára, akkor általában az EU-ban rosszul működik, vagy bizonyos tagállamokban, és ha csak bizonyosokban, akkor miért és hogyan oldhatjuk meg a problémát? Nyilvánvalóan ez a tény alapú tudományos hozzáállás, erre van szükségünk. Most az eredménytábla működik, most akkor belegondolhatunk, hogy hogyan sporolhatunk pénzt. Lehet, hogy nem kell 50 piacot átnéznünk minden évben, lehet, hogy elég két évente csak ezt a fajta tény alapú hozzáállást akarjuk megtartani. Volt kérelem az iránt, ez iránt mind a magánszféra, mint az állami szervezetek részéről. Hát annak aztán szerintem többé-kevésbé lefettem a kérdéseket. Nagyon sok megjegyzést kaptunk, de természetesen szívesen állunk a parlament rendelkezésére. Ha kompromisszumot akarnak megszövegezni, és nagyon jónak tartjuk az együttműködést a parlamentet. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig megadom az előadónak a szót, tessék. Merci, Madame la Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a vitát. Rendkívül konstruktívan találtam ezt a rövid vitát. Hogyha megengedik, néhány megjegyzésre reagálnék. Buszutil úr véleményével kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy láttam a módosítóját, amiben vannak új mutatók is. Azt gondolom, hogy kicsit magasra helyezte a mércét. 200 ezer egyedi látogatóra tette ezt a küszöböt. Azt gondolom, hogy ez a portál igen széles körül, és hogyha szeretnénk ennek kitüntetett szerepet szánni a fogyasztás területén. Nem tudom, hogy ez összeegyeztethető ennek a portálnak a rendkívül széles látókörével. Ezt még meg kell vitatni. Egyébként a vita egészéről azt gondolom, hogy jól látható. Két dologban vitatkozunk a bizottsággal, a program céljainak finanszírozásának elosztása illetve az a koncepció, amely alapján magukat a programokat kialakítjuk. Szerintem felmerülhet az, a, az az érzés, hogy kicsit követelőzőek vagyunk, amikor a célkitűzések finanszírozását szeretnénk újraosztani, de hát ez egy politikai vita, nem csak költségvetésről van itt szó, jelzésértékű ez az újraosztás. Olyan adatokról van szó, amelyek politikai jelentőséggel is bírnak. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Tarabella úr véleményét el tudom fogadni a tanulmányok magas költségével kapcsolatban, de az újraelosztásban pontosan azt szerettük volna figyelembe venni, hogy amint ezt az értékelő táblát elkészítjük, akkor olcsóbb lesz ennek a működtetése, mint amennyibe a kialakítása és a beindítása került. Éppen ezt szerettük volna ezzel mondani. Azt gondolom, hogy itt is kompromisszumra fogunk törekedni. A célkitűzések közötti elosztással kapcsolatban köszönöm Rüle asszonynak, aki úgy találta, hogy lehet kompromisszumot találni itt is a finanszírozásban. Tarabella úrnak pedig szeretném elmondani, hogy miközben értem a bírálatát, a tanulmányokkal kapcsolatban, én 30 évig ezzel foglalkoztam, és ezek nem haszontalanok. A probléma éppen az, hogy hogyan tesszük ezt hasznossá az egyes tagállamok számára. Ahogy a bizottság is mondta, ezen kívül a döntés előkészítésbe is be kell vonni ezeket az eredményeket. Tehát amikor a politikai döntéshozók elhatároznak valamit, akkor ezeknek az adatoknak kell a politikát irányítani. Nem szeretnénk valami nagy ambiciózus dolgot csinálni, ezért a tanulmányok tényleg túl drágának tűnhetnek, és ezek az analitikus jellegű tanulmányok kicsit néha talán inkább újságírói teljesítménynek tűnnek, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy valóban jól hasznosítsuk ezeket. A politikáknak tehát a tanulmányokon kell alapulnia. Másodszor is pedig eh, talán ez a fontosabb kérdés, és itt még várom is a bizottság reakcióját, hogy hogyan alakítjuk ki maguknak a programoknak a koncepcióját. Módosítóként én is benyújtottam azt, hogy eh, mivel eh, ennek a programnak delegált aktusként, nem pedig irányításként kellene megjelennie. A módosítóval kapcsolatban pedig a bizottság tényleg úgy találhatja, hogy túlságosan követelőző. Hogyha nem telegált aktusokat alkalmazunk, akkor szeretném, hogyha egyértelmű lenne, hogy 7 évig semmit nem tudtunk tenni. 2020-ban az utódaink majd politikai vitát fognak folytatni erről a témáról, és figyelembe véve, hogy a fogyasztás milyen fontos kérdés, és mennyire gyorsan változik a vásárlási szokások, azok a nehézségek, amik jelentkezhetnek az egyes új kereskedelmi formákkal kapcsolatban, ezeket illetően tehát gyorsan kell reagálnunk. És ahogy az elnök asszony is mondta, természetesen tovább fogunk dolgozni azért, hogy kompromisszumos módosítókat tudjunk készíteni. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm a jelentéstevő. Összefoglalója azt fogját az IMCO-ban június 21-én lesz a vitája a témának. Ezzel zárom ezt a naprendi pontot, és a következő a volt négyes számú napirendi pontunk a szociális vállalkozás kezdeményezés, a Hanslik asszony kap egy pillanatot, hogy levegőt vegyen, és aztán megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm való igaz, mára tettük át tegnapról ezt a napirendi pontot, és köszönöm ebbeli rugalmasságukat. E, vélemény e, témája az európai szociális vállalkozások köre. Úgy hiszem, ezek hatalmas potenciállal bírnak a gazdaság e, erősítésében és új munkahelyek teremtésében. Ugyanakkor nagyon ö, sajátságos vonásai vannak ennek a vállalkozási körnek, ezért különleges sajátságos akadályokkal is bír, amelyekkel foglalkoznunk kell. Erre kitér az Európai Bizottság kommunikéje is, melynek címe a szociális vállalkozás kezdeményezése, emelyhez kapcsolódott a bizottság részéről egy javasolt cselekvési terv is. A magam részéről azon kérdésekre koncentráltam, amelyek például a közbeszerzéshez kapcsolódnak, de a fogyasztóvédelem sem került el figyelmemet. Először is köszönöm a közbeszerzési szabályok reformálására tett erőfeszítéseiket. A szociális vállalkozások ennek közbe köszönhetően a közbeszerzési szerződésekhez is hozban hozzáférnek. Az egyszerűsítés és a rugalmasabb eljárások is ez irányba hatnak. Más szakpolitikai célok, például a társadalmi integrációért való harc is rendkívül fontos, ám ez nem sértheti a reform fő célkitűzéseit. A közbeszedési ö, reform üzenet tartalékot szerződések fogalma, amely hozzáférés biztosítaná a szociális vállalkozásoknak és a fogyatékosoknak, fogyatékkal élőknek egy új rendelkezés a ma érvény melevőkkel szemben. Ez nagyobb mozgásteret enged meg. Az ilyen ö, a szociális vállalkozásoknak tett kedvezmények nem sértik a szerződések ö, rendelkezését, például a szabad versenyt sem sértik, és nem sértik, és nem, nem ösztönzik a vállalkozásokat kiskapu keresésére sem. Például abban, hogy, például, hogy csak azért vegyenek fel fogyatékkal élőt, hogy meggyerennek egy, -egy szerződést, és nem a, ténylegesen a, a, a foglalkoztatás szándékával. Azt is hangsúlyoztam jelentésemben, hogy a fogyasztók mennyire fontosak a szociális vállalkozások szempontjában, hisz végsősorban a fogyasztók döntenek abban, megvesznek-e egy terméket vagy szolgáltatást, illetve mely vállalat szolgáltatását választják, és végsősorban ők döntik el egy vállalat jövőjét. Ugyanakkor nagyon gyakran megtörténik, hogy a fogyasztók nem kapnak tájékoztatást azon előnyökről, melyeket a szociális vállalkozások teremtenek. Az is megesik, hogy a fogyasztók nem bíznak e sajátságos vállalkozásokban. Ezért gondolom úgy, hogy az Európai Bizottság kellene, hogy elfogadjon olyan intézkedéseket, melyek arra törekednek, hogy erősítsék a bizalmat a szociális vállalkozások iránt, illetve olyan intézkedéseket, amelyek a fogyasztókat jobban bevonnák ezen vállalkozások támogatásába. Véleményemben azt is hangsúlyoztam, hogy miért hogy fontosak a szociális vállalkozások a fogyatékkal élők számára. Tudjuk, nem csak bizonyos teljesítményindikátorok alapján működnek ezek a vállalatok, hanem, ahogy a szokás vállalatok, hanem bizonyos szociális célokat is hivatottak követni, és ilyen értelemben a, ö, jobban érték, érzékelik a saját csak fogyasztói igényeket is, akár a... És az is fontos, különösen a válság idején, hogy a szociálpolitika szempontjait is tükröztessük valamiképp. Ezért gondolom úgy, hogy én és uraim, hogy a, föl kéne váltanunk a gondoskodó államot, az atyáskodó államot egy aktív társadalommal, egy tudatos társadalommal, mely felhatalmazza fogyasztóit és tagjait olyan eszközökkel, melyek révén maguk is meg tudják változtatni a gazdasági környezetet. Úgy gondolom, hogy a szociális vállalkozások pontosan ilyen eszközt jelentenek, és nagyon fontos szerepet játszhatnak egy ilyen értelemben aktív társadalom létrehozásában. Hiszen, ahogy már említettem, itt nem csak üzleti, gazdasági célú célkitűzések valósulnak meg, hanem társadalmi, szociális célok is. Köszönöm, hogy meghallgattak, ennyire szorítkoztam volna vezetőmben, és várom hozzászólásaikat. Köszönöm. Thank you, uh, Han- Köszönöm, Hanslik asszony. Köszönöm, hogy előadta a véleménytervezetét. Most megkérdezem az árnyék előadókat. Maria Beres. Muchas gracias, gracias, presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a kiváló elvégzett munkához. A véleményben kifejtett vélemények jó irányba mutatnak, bár van egy néhány pont, ami különösen érdekesnek tűnik, és úgy gondolom, hogy tükröződnie kéne a bizottságunk véleményében. Gratulálok ahhoz is, hogy megtalálta a szükséges közös pontokat, ugyanis fontosnak tartom, hogy a szociális vállalkozások szerepét kiemeljük, különösen a válság idején, hiszen nekik kollektív felelősségük van és a bizottság, a bizalom és ennek kialakításában is igen sokat segítenek. Prioritásokat kell meghatározni, hogy melyek mentén kell nekik személyi döntéseket hozni, és az általános fogyasztókra, különösen pedig a kiszolgáltatott fogyasztókra is tekintettel kell lenni. Ezek azok a vállalkozások, amelyeket kevéssé érintettek a válság által. Azt gondolom, hogy az aktív foglalkoztatás politikába is be kellene vonni a szociális vállalkozásokat, különösen a leginkább kiszolgáltatottakat, a fiatalokat, a nőket és a régóta munkanélkülieket. Eszközöket kell találni arra, hogy a szociális vállalkozások jobban hozzáférhessenek a közbeszerzésekhez is. Ezek a vállalkozások kulcsfontosságú eszközt jelenthetnek a munkahelyteremtésben, méghozzá a magas szintű munkahelyek megteremtésében. A szociális kohéziót és a tartós foglalkoztatást is ők tudják megvalósítani. Szeretnénk eltávolítani azokat az akadályokat, amelyek a gazdasági tevékenységet gátolják. A közérdek itt a magánérdek fölött helyezkedik el csökkenteni kellene a bürokratikus és adminisztratív terheket. Az a szerep, amelyet a szociális vállalkozások betöltenek a belső szolidaritás, a nők és a férfiak közötti esélyegyelőség és a szociális kohézió szempontjából, ami fontosabb, mint valaha, a társadalmi kirekesztés fenyegetésének kitett személyek, a személyes, családi és a munkahelyi élet összebékítésének és a fenntarthatóságnak a kialakításában vagyis jobb részvételre és felelősségre van szükség. Ugyanis ezek a vállalkozások, az innováció és a fejlesztés, a fizetések mérséklése és a profitok visszaforgatása tevékenységekben fejtenek ki jelentős szerepet. Ezért köszönöm az elvégzett munkát, és a frakcióm nevében még számos módosítóval fogjuk azt javítani. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Alde Manders úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jorgos Satimarkakis nevében szeretnék mondani néhány szót, mert Görögországban, legalábbis remélem. Mr. Hanslik, eh, for drafting the opinion and... Köszönöm Hanslik asszonynak ezt a véleményt. Ez nagyon kiegyensúlyozott szöveg, és nagyon fontos a szociális vállalkozások védelme. A szociális vállalkozások hozzájárulnak a növekedéshez. 11 millió embert jelentenek, az alkalmazottak 6%-át az EU-ban. Ők mind szociális vállalkozásokban dolgoznak. A válság idején még inkább fontos, hogy támogassuk ezt a szektort és hogy külön ösztönzöket teremtsünk számukra. Az állami életben való részvételük, a köztenderekben való részvételük túl kicsi, mert nagyon sok bürokratikus intézkedésnek kell eleget tenniük, ezért Saci Márkákis úr azt javasolta, hogy egyszerűsítsük a szabályokat azért, hogy a közbeszerzésben egyre több szociális vállalkozást lássunk. A határon átnyúló együttműködés. A belső piac működése érezhető a határon átnyúló együttműködésekben, például az egészségügyi ellátásban, a határon átnyúló irányelv növekedést okozhatna ebben a szektorban. Jorgos azt gondolja, hogy a legjobb gyakorlatoknak a példája javíthatná a szociális vállalkozások szektorát, és szívesen együttműködik majd Hanzek asszonynal, és reméli, hogy jó eredményt érnek el. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Rüle asszony megint. Köszönöm szépen. Kicsit szkeptikus vagyok, amit Manders úr most az előbb elmondott, a határon átnyúló egészségügyi együttműködést illetően. Hát nagyon sok olyan szolgáltatás van, amely a személyt, az egyén célozza meg, de mégis lokális jellegű. De először a raportőr asszonynak köszönet jár. Az, hogy a közbeszerzést, a pályáztatást belevette, szerintem ez nagyon jó, tényleg egyszerűsíteni kell a szabályokat, mert így valóban az innovációt támogatjuk, a szociális, szociális kohéziót és a fenntartható fejlődést. Ha a szabályok túlságosan összeszedtek, összetettek, akkor egyre inkább szűkül a játéktér. Ezt már láttuk hogy általában a tendereztetéskor a legolcsóbb ajánlatot fogadják el, és nem a legjobb minőségűt. És így aztán tényleg az egyszerűsítés, a streamlining a legfontosabb. A hetedik pontot illeti a hátrányos helyzetűek támogatását. Hadd tegyek egy javaslatot tegyen már ide be egy meghatározást a bizottság javaslatához, hogy kik a hátrányos helyzetűek. Jó, a fogyatékkal élők, de utána aztán definiálnunk kellene, hogy még kit értünk alatta. Különben attól tartok, hogyha túlságosan uh, tág körül meghatározás, akkor egyszerűen ki fogják húzni. A nyolcadik pont. Nekem fontos lenne a szociális vállalkozások és a non-profit szervezetek között tegyünk különbséget. Tehát az úgynevezett fenntartott szerződések, ezek nagyon nagy szerepet játszhatnának, de itt a nyolcas pontban túlságosan írták körül megint a meghatározás. A non-profit szervezet nem ugyanaz, mint a szociális vállalkozás. Köszönöm. Hm? And I almost would say special thanks for Rula today because you have been... Szeretném külön megköszönni Rula asszonynak, hogy ma oly sokat árnyékolt, sok árnyék jelentéstevő feladatát vállalta át. Van-e még valaki a szakbizottság tagjai közül, aki hozzászólna? Ha nincs, akkor a bizottság képviseléhez, Valens úrhoz fordulok. És megadom neki a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a képviselőknek a hozzászólásokat és megjegyzéseket. Különösen az előadó asszonynak mondanék köszönetet a kiváló munkáért, ami nagyon pontosan tükrözi azokat az aggályokat, amelyeket maga a bizottság is kifejtett a szociális vállalkozással kapcsolatos kezdeményezésében. Nem szeretnék sok mindent mondani, csak reagálnék két-három olyan elemre, amelyet ezen az ülésen felvetettek. Legelőször is a véleménytervezet ötödik pontjával kapcsolatban, ahhoz szerepel a vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a szociális vállalkozások. Szeretném egyértelműen elmondani, hogy a bizottság társadalmi felelősségvállalási, illetve vállalati felelősségvállalási politikája ugyanabban az irányban mutat, de teljesen más témákat fed le. A bizottság ezért nyújtott be ugyanazon a napon két külön közleményt ebben a két külön témában. A vállalati szociális felelősség olyasmi, ami valamennyi vállalatot érint, vagy legalábbis érinteni kellene, ugyanakkor a szociális vállalkozás egy nagyon specifikus vállalkozási forma, ami a szociális vagy társadalmi igényeket szolgálja ki inkább, nem pedig a profitot. Tehát két külön gondolatról van itt szó, de mind a kettő abba a globális szándékba illeszkedik, hogy erősítsük a gazdaságba vetett bizalmat, és jobban figyelembe vegyük a szociális és környezeti aspektusokat, amelyeket a vállalkozások gyakorolnak a társadalom egészére. Két aspektus merült még fel a vitában, különösen Lüle asszony megjegyzéseiben. Az egyik arra utal, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a profit, illetve a non-profit célkitűzéseket – és hogy hova, hova is tartozik a szociális gazdaság. Említettek itt egy számot, ami az európai szociális gazdaságra vonatkozott. Egy meglehetősen bonyolult helyzetben vagyunk, ahol a fogalmak nagyon szóródnak a tagállamok, gazdasági szereplő kultúrák szerint, és figyelembe kell venni a fogalmaknak ezt a sokféleségét, egy olyan gazdasági ágazatban, ami maga is folyamatos átalakulásban van. Az Európai Bizottság számára a szociális vállalkozások a szociális gazdaság részét képezik a szó tágabb értelmében. De valamennyi szociális gazdaságban résztvevő vállalkozás nem mondható szociális vállalkozásnak. Rovar Bogár. Nem mondhatjuk el tehát, hogy 6 millió euró, vagy a GDP 10%-a a szociális vállalkozásokhoz tartozik, ugyanis ezek a statisztikák a szociális gazdaság egészére mutatnak tágabb értelemben, amik nagyon gyakran olyan konkrét jogi struktúrákhoz kapcsolódnak, mint például a, a civil szervezetek, alapítványok, szövetkezetek. Ezek egyfajta valóságot tükröznek, de ebben az értelemben az ebben résztvevő vállalkozások nem mindig a szó szoros értelmében szociális vállalkozások. A bizottság több területen is dolgozik, például azon is, hogy hogyan azonosíthatná pontosabban, nagyon konkrétan azokat a vállalkozásokat, amelyek szociális vállalkozásoknak tekinthetőek, és hogy milyen számadatok vonatkoznak ezekre a vállalkozásokra. Ezek nagyon gyakran részvénytársaságok, magánvállalkozások, és ez, ezért nem mindig szerepelnek azokban a statisztikákban, amelyek csak általános számokat tartalmaznak. Ez az egyik olyan aspektus, amin már megkezdtük a munkát. Szeretnénk kicsit pontosabban számszerűsíteni ezeket a vállalkozásokat, és szeretném itt elmondani, hogy azok a számok, amelyek itt elhangzottak, inkább a tágabb értelmű szociális gazdaságra vonatkoznak, nem pedig arra a konkrét meghatározásra, ahogyan a bizottság körülírja a szociális vállalkozást. A szociális vállalkozás tehát mindenképpen egy szűkebb kategória, és ezen még tovább kell gondolkodni, tanulmányokat végezni és elemezni. Ami pedig a for-profit, non-profit megkülönböztetést illeti, ez is egy igen összetett kérdés ugyanis az alapgondolat az szerint változik, hogy éppen ki beszél, és melyik tagállamról van szó. Emlékeztetnék arra, hogy a közösségi jog értelmében a for-profit vállalkozás arra utal, hogy gazdasági tevékenység történik, legalábbis a szerződésekben ez szerepel, és nagyon gyakran történik az, hogy vannak olyan gazdasági szereplők, főleg civil szervezetek, amelyek azt állítják, hogy nem non-profit módon működnek, de a szerződések értelmében mégiscsak vállalkozásnak számítanak, hiszen egy piacon működnek. A szociális vállalkozás kezdeményezés tehát azzal foglalkozik, hogy az európai jog értelmében mik számítanak vállalkozásnak. Tehát olyan szervezetek, amelyek piacon dolgoznak, gazdasági tevékenységet végeznek, termékeket és szolgáltatásokat értékesítenek egy piacon itt nem kellene fogalmi zavarba keverednünk, amikor for-profit, non-profit fogalmakról beszélünk, hiszen ezeket a gondolatokat, fogalmakat másképp értik az egyes beszélők. Mm, csak hogy azt az országot említsem, ahol jelenleg is tartózkodunk, Belgiumot, nagyon nagy számú harmadik szektorbeli, szociális gazdaságbeli szereplő található, amelyek úgy gondolják, hogy ők nem piaci szereplők, noha fizetős termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, tehát igenis a piac résztvevőinek tekinthetők. Ezért kell nagyon gondosan elkerülni azokat a vitákat, amik már szinte teológiai szintre emelkednek, és ideológiailag igen erősen terheltek országok és kultúrák szerint. Végül pedig a határokon átnyúló dimenzióról mondanék néhány szót. A szociális vállalkozások nagy részének nagyon jellegzetes helyi tevékenysége van, és az egyik jellemzője ezeknek a vállalkozásoknak éppen az, hogy helyiek és olyan szolgáltatásokat kínálnak, olyan foglalkoztatást végeznek, amik a területi kohéziót segítik és lehetővé teszik a gazdasági fejlődés megerősítését az európai területre vonatkozóan. Tehát nagyon erősen kötődnek egy adott területhez, ami azt jelenti, hogy gyakran hiányzik a határokon átnyúló dimenzió. Ugyanakkor nem szabad abba a hibába esnünk, hogy a szociális vállalkozásokat kis vállalkozásoknak lássuk, amelyek csak helyi szinten fejtik ki a tevékenységüket. Számos olyan szociális vállalkozás van, ami nagyon jelentős piacon fejteti ki a tevékenységét. Lehet ez akár egy szociális lakhatási vállalkozás. Ezek közül sokan szociális vállalkozások kölcsönösség alapon működnek, és néha több ezer munkavállalójuk van, és nagyon nagy forgalmat bonyolítanak le. Rüle asszony is említette azt az igen ismert Caritas nevű szervezetet, ami Németországban valószínűleg az egyik legjelentősebb foglalkoztató, és Németország határain kívül is jócskán kifejti a tevékenységét, ami azt jelenti, hogy neki lehet transnacionális dimenziója, akár más szociális vállalkozásoknak. A jó gyakorlatokat és a tapasztalatokat pedig a belső piac más területére is átcsatornázhatják, ezért azt gondolom, hogy ösztönöznünk, bátorítanunk kell pontosan azt, hogy mivel a szociális vállalkozások nem eléggé ismertek, vagy néha még félre ismertek is egyes országokban és kultúrákban. Ezért érdemes lenne a belső piacon belül is lehetővé tenni, hogy a szociális vállalkozások az országhatárokon átnyúlóan fejthessék ki tevékenységüket, és hogy ezt a tevékenységi modellt inkább annak a szakpolitikának a középpontjába helyezzük, melynek segítségével újraindíthatjuk a gazdasági növekedést. Ez volt az a néhány elem, ami sem az elhangzott vitát, sem az általános irányvonalat nem kívánja kétségbe vonni, a bizottság és a parlament közös munkájának is nagy várakozásokkal nézek elébe. Köszönöm szépen. Thank you for the, uh... Köszönöm a bizottság képviselőinek magyarázatát, most még visszaadom a szót Hanslik asszonynak. pani Köszönöm szépen, elnök asszony. És kollégák. Köszönöm az együttműködést, a hozzászólásokat mindent, ami, ami elhangzott. Egyetértek, bár szeretném elkerülni azt, hogy a szociális vállalkozások címkeként piaci célokra, felhasználásra kerüljenek. Úgyhogy próbáljuk meg ezt elkerülni. Nagyon remélem, hogy a szociális vállalkozások maguk nem szeretnek a saját nevüket marketing célokra felhasználni. A bizottság képviselőivel egyetértek, meg kell próbálnunk promocionálni ezeket a vállalkozásokat, főleg azért, hogy az állampolgárok tudjanak róla, hogy ezek léteznek Európában, és azért, hogy ezek a vállalkozások munkahelyeket tudjanak teremteni. Ami a rendeletet, a rendeleteket illeti, nyilvánvalóan támogatom az egyszerűsítést, a karcsúsítást, a hatékonyságot. Ezeket mind támogatom, csak aggaszt engem az, hogy esetleg túl messze megyünk, és ezzel gátoljuk a szabad versenyt de szerintem majd sikerül megtalálnunk az arany középutat. Talán ennyi lett volna. Perez asszony azt mondta, hogy szeretem még beadni néhány módosítót, de ma délben lejár a módosítók határideje. Azt is tudom, hogy eddig 20 módosítónk volt, úgyhogy remélem, hogy Rüle asszony és Perez asszony már beadták a módosítóikat, igen? Pani Przewodnicząca, to nie, nie wiem do końca, co możemy z tym fantem zrobić. Czy... Nem. Akkor nem tudom, mit csináljak, mert az egy tény, hogy 12 óra a határideje a módosítóknak. A megbeszélést, a vitát június 20-án tartjuk, és utána szavazunk az imkóban. ban Úgyhogy a legfontosabb kérdés, most akkor a módosítók határideje. Tehetünk valamit? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. És lezárom ezt a vitát, a módosítókat, illetően most egyeztettem a titkársága, dél a határidő, ezt nem lehet módosítani. Uh, for your information, uh, the uh, eruption uh, and votes in the IMCO are... A szavazás június 21-én lesz. Lead committee is planned to, to be on uh, 10th of... Uh, Aztán július 10-én kerül majd megvitatásra, és a plenáris még nem tudjuk. Ez volt ma délelőtt az utolsó napi rendi pontunk, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És délután három órakor folytatjuk a rojtava jelentésekkel az EU-s jogalkotás harmonizációjáról. Még egyszer mindenkinek köszönöm, és lezárom a délelőtti ülést.